pénzügyi eszközök piacairól, a Ferber jelentés röviden, illetve a piaci, pénzügyi eszközök piacai való visszaélések ellen fellépés. Ferber úr, önél szó. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, kedves képviselőtársak. Nagyon sajnálom, hogy a tanács elnöksége nincs, helyen, nincs a helyén, mert éppen dicsérni akartam őket azért, hogy rövid idő alatt sikerre jártak abban, hogy a szükséges halasztásokat elérjék, és mivel felvette a biztos úr a fejhallgatóját, elkezdhetem a, a bizottság korhalását. Amikor 2014 áprilisában emlékezzünk rá, ebben a házban a MIFID és a MIFIA elfogadása került, akkor azt a véleményt vallottunk, hogy egy sarok kövét sikerült elfogadni e- a pénzügyi piacok szabályozásának Európában, és büszkén mondhattuk az előző ciklus végén az állampolgároknak, hogy megtettük amit megkövetelt a haza. Ám két évvel később azt látjuk, hogy ismét egy halasztásról kell vitáznunk és döntenünk, amely még egy évvel elhalasztaná az életbelépést, mert a felelős hatóság nincs, nem áll készen arra, hogy a megfelelő technikai infrastruktúrát felépítse, felállítsa, és a bizottság a delegált jogi aktusok révén nem tudta tartani azt a menetrendet, amelyet 2014-ben elfogadtunk, és amiről megállapodtunk. Azt is meg kell újra állapítsam, hogyha az előző ciklusban egy fontos feladatot elvégeztünk, az éppen a pénzügyi piacok stabilitásának biztosítása, a fogyasztóvédelem biztosítása a pénzügyi termékek forgalmazásában. Tehát a magas frekvenciájú kereskedés tekintetében is, meg ott, ahol a spekulánsok a valóságos terminpiacokon problémákat okoztak, hogy megnevezzük ezeket, ezt kellett először is szabályozni. 2018. január 3-án, januárban szerettük volna léptetni ezt. Az, hogy csúszik, ez az több, mint sajnálatos. Arról is szólni szeretnénk, hogy mi, és itt különösen a tanácsot és a parlamentet értem ez alatt, sikerre jártunk abban, hogy nagyon rövid időn belül, és kevesebb idő kellett nekünk, mint a bizottságnak kellett a javaslat kidolgozásához. Most tehát rövid idő alatt sikerült azokat a pontokat meghatárolni, amelyeket a bizottság nem vett észre. Pár esetben nem sikerült a halasztást elérni, na azok a témák is szorosan ide tartoznak. A végrehajtással kapcsolatos problémákat azonban sikerült korrigálni, ez első ízben történt meg, illetve nagyon ritkán történik Európában. Az európai jogalkotó nem tud minden irányelv, minden rendelet esetében előre gondolni az esetleges sem fellépő problémákra. Ez esetben most vállaltuk a hibákat, mondván korrekciókra van szükség utólag. Ezt sikerült elérni. Köszönöm egyébként az összes munkatársnak, aki elnyék jelentéstevőként a különböző frakciók részéről együttműködött velünk ebben. Nekik köszönhetően is sikerült az összes fontos korrekcióra szükséges korrekciót igénylő pontot kezelnünk. Köszönjük a holland soros elnökségnek is, hozzájárult ahhoz, hogy sikerült rövid időn belül megállapodnunk. Megpróbáltuk tehát a fennálló problémákat orvosolni, anélkül, hogy másút más jogszabályokat még módosítani kelljen ehhez. Ez példaértékű lehet a jövőbeni jogalkotás szempontjából. Előfordul néha, hogy korrigálni kell a hibákat, és ez adott esetben gyorsan, zöggenőmentesen meg is történhet. Kérem az Európai Bizottságtól, hogy a szabályzási standardokat mielőbb juttassák el hozzánk és fogadják el, annak érdekében, hogy a piaci szereplők is mielőbb alkalmazkodni tudjanak az új jogi kerethez. Stabil pénzügyi keretekre van szükség, olyan piacokra, amelyekben bízhatnak a beruházók, és a közös feladatunk az is, mindemellett, hogy a múltbeli visszaélések ne történhessenek meg újra. Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig Hill biztos úr kap szót. Mr. President, thank Elnök úr, köszönöm. Nagy örömre szolgál, hogy most alkalmam van, hogy erről a módosításról, a MIFID 2-es módosításról beszélhetek önökkel. Elismerem, hogy az Európai Parlament kemény munkát végzett, a tanács is, azért, hogy július előtt megállapodás születesen, és különösen hálás vagyok Felber úrnak és az árnyék előadóknak akik a jelentést készítették. Megragadták a momentumot, az alkalmat, és hatékonyan jártak el. Nagyon is egyetértek mindazzal, amit Felber úr mondott. Ez a csomag kulcsfontosságú a pénzügyi reformjaink tekintetében. A piacok átláthatóságának a fokozása és az ellenőrzés javítása tekintetében. A Pittsburghi G20-as megállapodást is tükrözi, a derivatívák és az árupiacok jobb munkája, jobb működése, stabilitása érdekében történik mindez. Továbbá a befektetői védelmet is erősíteni kell ezekkel az eszközökkel, nem csak azért, mert a megfelelő információkra jogosultak a befektetők, hanem azért is, hogy erősebb szabályokat hozunk az érdekkonfliktusok, érdekütközések esetére. A célral egyetértek, és ezt ha ez a cél közös, akkor ezt el kell érnünk méghozzá, megfelelően kell végrehajtani a jogalkotást. Jogbiztonságot kell garantálni, oly módon, ami nem bomlasztja szét a piacokat, ami biztosítja a befektetést általában a gazdaság számára, és a kockázatokat is kezelhetővé teszi. A reformok ambiciózusak kell, hogy legyenek. Több száz kereskedőtég 15 millió pénzügyi eszköz forog itt kockán. A mértéke a kihívásnak az IT rendszer komplexitása tekintetében véleményem szerint jogos, hogy több időre van szükség ahhoz, hogy megfelelően készítsük elő ezt a munkát. Nem szabad a meglévő keretet aláásni. Azt kell biztosítani, hogy amikor szükség van az eszközök alkalmazására, akkor azok jól működnek. Ezért egyetértünk a MIFID 2 hatályba lépésének egy évvel történő kitolásával 2018. januárig, és hálás vagyok az Európai Parlamentnek és különösen az Ekon szakbizottságnak azért, mert támogatják mindazt, amit úgy gondolom, hogy egy jó érzékel készített javaslat. Felber úr, a csomag kulcsfontosságú aspektusait nem akarjuk módosítani, ez két évvel ezelőtt született meg, de bizonyos technikai módosításokra szükség van a csomag tekintetében, hiszen ezzel javítani lehet a szabályok minőségét. Pontosítani kell a hatályt, az átláthatósági elvárásokat, a, ez fölmerült az ESMA részéről is, és úgy gondolom, hogy a parlamenti módosítás segít abban, hogy megfelelő egyensúly alakulhasson ki. Biztosítja az, hogy a átláthatóság, amikor szükséges, megfelelően működhessen, anélkül, hogy szükségtelen terheket róna, amikor nincs szükség mindenre. A pénzügyi tranzakciók tekintetében is az átláthatósági követelményeket teljesíteni kell az SFP-k nem az árakhoz kötődnek, ezért amikor a pénzügyi tranzakciós szabályozást fogjuk tárgyalni a jövőben, erre kell gondolnunk. Hogyha növelnénk az átláthatóságot itt új szabályok bevezetésével, ez a célt nem érné el, viszont csak te- a terheket növelné. Biztosítani kell azt, hogy a nem pénzügyi társaságok szükségtelenül ne kerüljenek be a MIFID 2 hatája alá, és ne nőjön az ő tőke igényük, vagy tőke előírásuk és a terheik. Júniusban fogadtuk el a eszközöket. Felber úrra teljesen egyetértek azzal, hogy ezt a ritmus tartanunk kell. Az ezmát kértük, hogy a javaslatokat újra vizsgálják meg, és reagáljanak az Európai Parlament által is felvetett kérdésekre. A intézkedések együtt úgy gondolom, hogy el fogják érni azt, hogy a MIFID 2 hatásosabb legyen. A tagállamoknak át kell ültetni ők 2017. július harmadikáig a MIFI 2 szabályokat, és 2018. január 1 el, hogy mindez megszülessen. Úgy gondolom, hogy ez egy észszerű továbblépési terv azért, hogy ez a jogalkotási eszköz megfelelően bevezetésre kerülhessen, és biztosítja a több átláthatóságot, a jobb fogyasztóvédelmet és az európai piacok hatékonyságának fokozását. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. A frakciókat hallgatjuk most meg. Kárász úr a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt előadó, hölgyeim és uraim. Nem csak akarjuk a pénzügyi piacok stabilitását, hanem nagyon rájuk is szorulunk ezekre, mert vissza kell nyerni a piacokba vetett bizalmat, a választók és az ügyfelek mind ezt akarják. A stabil pénzügyi piacok feltétele az, hogy ahol szükséges szabályozunk, mindenhol átláthatóbbá tesszük a rendszert és ellenőrzettebbé. Az új szabályok létrehozásakor a befektetők védelme volt az elsődleges szempont. Minél magasabb szinten érvényesül ez a védelem, annál könnyebb az ehhez szükséges technikai feltételek megteremtése. Ezek az úgynevezett technikai feltételek azonban nem teremtődtek meg, és az előadó is elmondta, hogy számos helyen hiányosság van a végrehajtásban, és maga a bizottság sem hozott kellőképpen ilyeneket létre, delegált jogi aktusokat. Ebben az időszakban, és ezt Felber úr is elmondta, itt az ideje most már annak, hogy a tisztességes bankok a tanácsi rendelet lehetőségeit pozitívan kihasználja, és noha a végrehajtási problémák egy részét már sikerült korrigálni, és a jogszabályt újraírtuk, most arra van szükség, hogy finom hangoljuk a rendszert, és ebben a megnyújtott érvényesítés időszakban is nagyon szorítanak a határidők. A tőzsdék azt várják a bizottságtól, a vállalkozásoktól, hogy elfogadható időn belül a, az újraért jogszabály lehetőségeivel éljenek, és 2018-ig minden végrehajtási szabályt alkalmazzanak is. Mr. Kárász, there is a... Kárász úr, kékhátyás kérdést kívánok föltenni önnek. Kárász úr. There is a blue card. Kékhátyás kérdést akarnak föltenni önnek. Válaszol erre?

kedves kolléga, ahogyan mindannyian tudjuk, a központi bankok függetlenek, a nemzeti parlamentek ellenőrzik őket és a nyilvánosság. Az Európai Unió összefüggésében az Európai Parlamentnek kell ellenőrző szerepet vállalnia. Hogyha problémák adódnak, akkor azokat nyilvánosan megvitatjuk, és a jogi lehetőségek keretein belül korrigáljuk ezeket a problémákat. Mielőtt eh, Dolc úrnak megadom a szót, szeretném tájékoztatni önöket, hogy 12.30-ig mindenképpen le kell, hogy zárjuk a vitát, mert 12.30-kor a szavazás kezdődik. Úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy a felszólás időt tartsa be. Egyébként eh, nem tudok szót adni se kékkártyás kérdés esetén, se a spontán felszólások keretében. Dolcs képviselő a szocialista frakció nevében. Önél szó. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, a 2008-as válság óta létrehozott jogalkotás sok ellenére, az irányelv és rendelet eh, ellenére, amelyek fontos dolgok voltak, nagyon sok, ahogy Karasz úr is elmondta, az elmaradás. Ezek nagyon ambíciózus szabályok voltak, amelyek a piacot átláthatóbbá akarták tenni, a fogyasztókat, a befektetőket jobban akarták védeni. A kereskedelmi eljárásokra szabályokat tartalmaztak, de kár, hogy a válság előtt már nem voltak ilyen szabályaink, ennek Európa polgárai megfizették az árát. Most éppen a nagy ambíciók miatt nagyon nehéz ezeket a szabályokat valamennyit lebontani a gyakorlatra és végrehajtani. Pláne a 2017-es januári határ dátumig. Nagyon kiábrándító, hogy mennyire nem halad a folyamat. Lehet, hogy ha a parlament hamarabb felismerte volna a problémát, akkor már a megoldásnál tartanánk. Most sem reménytelen a helyzet, én ezért támogatom a javaslatot, és az új rendszer alkalmazását 12 hónappal kitolva, de hangsúlyozni szeretném, hogy ez az ESMA és az Európai Bizottság számára nem ö, ö, szabad kontó, hogy a jövőben sem tegyen semmit. Minden nap számít, és az új ö, kitűzött határidőig mindent meg kell valósítani, ezt még egyszer nem fogjuk megtenni és meghosszabbítani. Köszönöm Markus Felbernek, az előadónak és valamennyi árnyék előadónak, hogy olyan ö, kiválóan együttműködtek, és így ö, világos üzenetet küldhet a házunk az eszmának és a bizottságnak a tekintetben, hogy mit kell tenni a 12 hónap alatt. Azt várjuk, hogy folyamatosan tájékoztassanak minket a fejleményekről, a lépésekről, hogy hogyan érvényesülnek az új szabályok, és garantálható legyen, hogy a MIFID 2018-ra teljesen felálljon. És a második MIFID szabályozással kapcsolatban fenntartásaink vannak. Az utóbbi két év során többször elmondtuk, hogy mik ezek a fenntartások. Ha ez, ezek nem kerülnek bele a végleges jogalkotási szövegbe, akkor kénytelenek leszünk azt elutasítani. Számunkra a második szintű keretten belül az érték kereskedelem a legfontosabb. Ezek a piacok, a tőzsdei piacok nagyon manipuláltak, és a mezőgazdasági vállalkozásoknak nagyon ártalmasak. Ezért a következő MIFID rendelkezésnek minden szereplő számára igazságos kereteket kell biztosítani. Nagyon sokszor elmondtam már, hogy ezeket a kereteket alacsonyan kell megszabni, viszont szigorúan az egyes ágazati piacokra vonatkozóan. Örülök annak, hogy a bizottságnak visszaküldtük az első szöveget, de ha a bizottság nem veszi figyelembe a parlament megfontolásait, akkor továbbra sem jutunk sehova, akkor el kell utasítanunk majd ezt a szöveget. Nagyon várjuk, hogy most mit fog az ESMA és a bizottság reagálni, és tényleg meghallgat-e minket, amikor már ezerszer elmondtuk ugyanazt. La parola. Ózó képviselője a szó az e RTL frakció nevében. Panie Przewodniczący, Panie Panowie. Köszönöm, elnök úr. a hatályba lépése a 2014-es 65-ös irányelv módosítását 12 hónappal eltoljuk, tehát 2018-ra kerül majd hatályba. Mindez egy nagyon bonyolult és komplex helyzet, komplex jelentés, és éppen ezért szükségünk van technikai infrastruktúrális végrehajtásra is. Továbbá a európai szinten és országos szinten is szükség van erre a plusz 12 hónapra. Az infrastruktúra kialakítása öt fázisból áll. Ezek közé tartozik egy tesztelési fázis. Idén júliusig kell ezeket a témákat előkészíteni, biztosítani. Szeretnénk azt, hogy minden nagyon jól működjön. Köszönöm. Ome. az ALDE frakció nevében Nobenheisen képviselője a szó. Eh, köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Markus Ferber jelentéstevőnek, amiért én konstruktívan alakította ki a jelentést, de köszönöm neki azt is, hogy kitartott az álláspontja mellett, és ilyen kiválóan vezette a tárgyalási csapatot. Nagyon hosszúra nyúltak a tárgyalások, és hatalmas kihatással lesz ez a szöveg nem csak a piaci szereplők számára, hanem az összes fogyasztóra, az összes vállalkozásra is, aki érintett a MIFID szabályozás kapcsán. A tőkepiaci unió révén munkahelyeket szeretnénk teremteni, gazdasági növekedést elérni, ehhez járulhatunk hozzá, persze a pénzügyi ágazatnak is hozzá kell járulnia mindehhez. Fontos, hogy egyszerűsödjön a rendszer, fontos, hogy a finanszírozást, a finanszírozáshoz való hozzáférést leegyszerűsítsük, a pénznek áramolnia kell, és ahogyan Timmermans biztos úr megfogalmazta, a szabályozást javítani, egyszerűsíteni kell. Mindez persze nagyon nehéz feladat egy ilyen technikai összetett témában, mint amilyen a MIFID és a MIFID 2. Másrésztről mi itt a parlamentben az európai polgárokat, a fogyasztókat képviseljük, akik megfelelő információkat szeretnének kapni a pénzügyi eszközökről. Szeretnék azt is, hogy a döntéshozatal megfelelően történjen, hogy tudjuk megteremteni a szükséges egyensúlyt ezen a téren. Ez egyáltalán nem egyszerű, emiatt késedelmekre került sor, a végrehajtásban ez érthető is. Nagyon fontos, hogy megfelelő szabályokat fogadjunk el, amely meg, amelyek megfelelően alkal. Nem szabad elkapkodni ezeket a lépéseket, hiszen máskülönben zavarok keletkezhetnek a piacokon. Ezért támogatjuk a határidő kitolását, de természetesen jól kell felhasználni az így keletkezett időt. El kell érnünk azt, hogy a szabályok valóban jobbak legyenek, és alkalmazhatóbbak legyenek. Itt még mindig vannak gondok, a kutatás és a kutatás definíciója kapcsán itt még probléma el fenn, miközben ez egy központi fogalom a szabályozásban. Megoldásokat kell találni erre, és a lehető legegyértelműbb fogalom meghatározásra lesz szükség, hiszen ezek a szabályok nagyon fontosak. Nem arról van szó, hogy mindenféle információkkal, szükségtelen információkkal bombázzuk a fogyasztókat, a fogyasztók számára releváns információkhoz kell hozzáférniük. Az adott esetben soha meg nem történő soha végre nem hajtott ügyletekről például nem kell információkkal bombázni őket, nem minden, ami információ érték, és nem minden, ami érték mérhető. Ezt is szem előtt kell tartani. A józan paraszti észre kell támaszkodnunk. Nagyon fontos ezért is, hogy megfelelő kapcsolatokat építsünk ki a fogyasztóvédelmi szervezetekkel és a pénzügyi szolgáltató ágazattal, és olyan szabályokra van szükség, amelyek megfelelő információkkal látják el a fogyasztót, és amelyek ugyanakkor nem rónak túl nagy bürokratikus terheket az ágazatra. A GUE Engel frakció nevében Demázi képviselője a szó. Elnök úr, a pénzügyi válság kirobbanása óta továbbra sem sikerült a spekuláció ellenes szabályokat végrehajtani. Ez a technológiai halasztás a frakciómon ugyan nagy nehezen átment, de úgy érezzük, hogy a pénzügyi lobby megint csak csatát nyert. A spekulációk főleg a nyersanyag tőzsdéken nagyon súlyosak, és az ESMA és a bizottság tehetetlen ezekkel szemben, de legalábbis az előző parlamenti kívánságok biztos, hogy nem teljesülnek a piaci volatilitás nem csökkent, és a teljes piaci volumen mintegy egy harmadát sikerült csak ellenőriznünk, ez még az USA szintjét sem éri el. A bizottság tehetetlen, a tőke unió csak egy elméleti fogalom, a gyakorlatban nő a különbség. A zöld frakció nevében Filip Lambert a szó. Köszönöm, elnök úr. Eh, kilenc év telt el a pénzügyi válság kezdetéhez képest, és ma megint a pénzügyi piac napi szinten tízszerese a mértéke a valós gazdaságnak. Valójában ez azt jelenti, hogy, hogy egy dollárnyi kereskedelem mert szemben 10 dollárnyi spekuláció történik. És valójában mindez káros a valós a reálgazdaság szempontja, szempontjából. Napról napra spekulációk történnek az alapanyagok tekintetében és élelmiszerek tekintetében konkrétan. Hihetetlen, hogy meg kell, hogy állapítsuk, hogy egy olyan szöveg, ami 2014. februárban elfogadásra került, úgy, hogy 2017 elején, vagyis három év elteltével kerüljön hatályba, még mindig nem lehet hatályos, mostantól 6 hónapot számítva. És a bizottság azt mondja, hogy hát nem tudjuk bevezetni, és plusz egy évre van szükség. Ez azt mutatja, hogy milyen szintű a felkészültség, és persze rendkívül komplex ez a helyzet, de a bonyolultság az sokszor lustasághoz vezet, engedékenységhez vezet. Sokkal szigorúbbak kell, hogy legyünk, pontosan azért, mert komplex a helyzet, és a komplexitásra hivatkozva egy plusz évet kérnek. Mi történik? Azt mondhatjuk, hogy nem volt túl szakmai a felkészülés, igen, adjunk még egy évet, de ez a plusz egy év, azt tudnunk kell, hogy plusz egy év lehetőséget ad a spekuláció számára, élelmiszertermékek esetén is. De nem csak erről van szó. Véletlenül ez a plusz egy év tekintetében a szöveg segítségével újabb kivételeket lehet alkalmazni, ez megint csak csökkenti a pénzügyi piac átláthatóságát. Másképp fogalmazva, a kivételekkel megerősítjük azt, hogy ezt a határidőt arra fogjuk használni, hogy még inkább meggyengítsük ezt a szöveget, ami már eleve nem volt túl ambiciózus. Ezért nem támogatjuk ezt a plusz egy évet, a halasztást, elvileg támogatnánk, de pontosan azért, mert plusz kivételezésre fog sor kerülni, pontosan ezért elutasítjuk ezt a halasztást. Köszönöm. Az FDD frakció nevében Valli képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. Igen, én is értem, hogy nagyon bonyolult az, amikor a pénzügyi piacot szabályozni kell. De hát ez az idő, amit eltöltünk, hogy ezt megvalósítsuk, ez azt jelenti, hogy ez halasztás, hogy Lambert úr is mondta, a pénzügyi piac paradox módon még kibővült a nagy válságtól kezdve, és a fogyasztóknak, a lakosoknak nincs plusz, plusz ideje, hogy kivárják ezt a szabályozást. A bizottság is ugye a tökeuniót beindította, a pénzügyi piac helyett nem a valós gazdaság és a banki szektor szétválasztásán dolgozott, hanem pontosan az bizonyítja a bizottság is, hogy itt Európában, méghozzá Junckeri Európában nagyon sokszor erős érdekek érvényesülnek, és ezek az érdekek nem egyeznek meg az európai polgárok érdekeivel. Ami pedig a konkrét halasztási javaslatot életi, ahogy elhangzott, mi se tudjuk támogatni az elhangzottakok miatt, ráadásul olyan módosítások kerültek be, ahogy megint a zöldek képviselőjére kell, hogy utaljak, hogy plusz kivételeket lehet alkalmazni bankok és pénzügyi vállalkozások esetében, és az átláthatóságot sérti mindez. Pedig pontosan a derivált pénzügyi eszközök az e SFT esetében és az EFP esetében ezek kellene, hogy érvényesüljenek az átláthatósági szabályok. Az bankok kell, hogy átláthatóak legyenek, hiszen ezek szisztemikus szervezetek és amikor persze a banknak valamire szüksége van, akkor a kormány és az adófizető ajtaján kapog. Néhány frakció itt a parlamentben ugye támogatja a bankok átláthatóságának a fokozását, ugyanakkor a felelős szinten pedig visszalépnek. Ezért még egyszer azt kérjük, hogy határozottan lépjünk fel a bankokkal szemben és a pénzügyi szabályozással kapcsolatban. Sajnos olyan biztosan, mint amilyen on, ön Hill úr, úgy látom, hogy ez nagyon nehéz lesz. Az ENF frakció nevében Barbara Kappel képviselője szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Hill, biztos úr. Ma abban fogunk megállapodni, hogy a pénzügyi eszközökre vonatkozó szabályozás hatályba lépését egy évvel elhalasszuk. Ez így helyes. Valóban egyetértek a jelentéstevő véleményével, de ez nem jelenti azt, hogy halogathatjuk a dolgokat. Tény az, hogy nagyon bonyolult a szabályrendszer, és egyelőre még nem állunk készen a szabályok végrehajtására. Fontos hogy az érték értékpapírpiaci ügyletek nagyon gyors lebonyolításával lépést tudjunk tartani. Erősebb és szigorúbb jelentéstételi kötelezettségekre is szükség lesz, mindez érinti persze a nyersanyagpiacokat is, hiszen az azokra vonatkozó ügyletek esetében megfelelő tőkekövetelmények lépnek életbe. Egyrészt a spekulációknak kívánunk így határt szabni, és bizonyos árukategóriák esetében küszöbértékeknek kell majd megfelelni. A nyersanyag kereskedés azonban, kereskedők azonban nem bankok, itt korrekciókra van szükség, egy olyan szabályozást kell kialakítani, amely megfelelőbb az eddigieknél, hiszen hogyha az árak megugranak, akkor nagyon komoly finanszírozási problémák adódhatnak. Fontulis képviselő. Köszönöm a szót. Úgy gondolom, hogy sokan egyetértenek azzal, hogy a pénzügyi piacokon is szükséges a szabályozás, hogy több legyen a kiszámíthatóság mindenki számára. Ha az Európai Uniós tagállamok nem biztosítják ezeket a garanciákat, akkor mindenki károsul. És sajnos mindmáig nem sikerült teljes körű garanciákat adni az egyszerű polgárok felé, miközben növekszik a munkanélküliség, és egyre több család és háztartás kifogyott a pénzügyi forrásaiból. Tehát még a jelenlegi követelésünk sem elég, ha a polgárok szemszögéből vizsgáljuk a helyzetet, célzottabb intézkedésekre lenne szükség, és befektető védelemre. De megint csak ha a polgárok szemszögéből vizsgáljuk a kérdést, akkor a mindennapi gondjaik megoldása foglalkoztatja az embereket, és ebből a szempontból nézik, hogy az EU az ő érdekükben cselekedette. Kircosz képviselő, köszönöm szépen, elnök úr. Véleményem szerint a halasztásra szükség van Ugyanakkor az európai intézmények számára ez azt is jelenti, hogy plusz feladatokat kapunk. Úgy tűnik, hogy nem tudunk nyomába járni az eseményeknek. Az események sokkal gyorsabban változnak, mint ahogy mi fel tudjuk ezeket dolgozni. Konkrét problémák merülnek föl. 2008-as pénzügyi válság, nagyon magas árat fizetett ezért az Európai Unió. És ki kell, hogy mondjuk, hogy társadalmi, gazdasági szinten magának a parlamentnek az összetételét is teljesen fölborította felmerül az a kockázat, hogy 2018-ban úgy avatkozunk be a piacba, hogy semmilyen garancia nincs arra, hogy nem kreálunk mi magunk egy újabb pénzügyi válságot. Sőt, ennek elég nagy a valószínűsége. Nézzük meg, mi történik Kínában, nézzük meg Dél-Európában milyen banki problémák merültek föl. Gondoljunk arra, hogy milyen nehézségek állnak a bankok előtt a negatív kamatok miatt, hogy a biztosító társaságok milyen nehézségekkel küzdenek, és milyen nehézségek merülnek föl az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is, hiszen itt nagyon fontos pénzügyi központok műve, működnek, és a politikai helyzet feszültsége miatt itt is problémák merülnek föl. Ezért úgy gondolom, hogy olyan átmenetet kell biztosítani, ami korlátozza a károkat. Elnézést kérek, de most kékkártyás kérdés föltételére nem tudok lehetőséget biztosítani. Jelentős késésben vagyunk, 12.30-kor meg kell, hogy kezdjük a szavazást. Lehet, hogy még nem is tudjuk a vitákat se lezárni 12.30-ig, úgyhogy kékkártyás kérdést nem adok most meg senkinek. A Gualtieri képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. A mai szavazás sikeresen lezár egy fontos folyamatot méghozzá a pénzügyi piacok szabályozásáról van szó az Európai Unióban. A MIFID és a MIFIR a fő oszlopai ennek a szabályozásnak a parlament és a tanács megállapodásra jutott, ez egy fontos megállapodás, stabilitást, biztonságot garantál a piaci szereplőknek, a felügyelőszerveknek, a tagállamoknak. A bizottság kérdése, hogy egy éve halasszuk el a jogalkotási csomag bevezetését, hatályba lépését, illetve átültetését, azért, hogy az informatikai struktúra felállhasson az adatgyűjtés érdekében és az új szabályozás megvalósítása érdekében. A parlament gyorsan legkívánta zárni ezt a folyamatot, és hatékony módon. A parlament kezdeményezésének, és konkrétan a tárgyaló csoport vezetőjének köszönhetően módosításokat is be lehetett vezetni a szövegekbe, és így koherensebb lesz a szabályozás, jobban meg fog felelni a jogalkotási tervezet céljának és a teljes szabályozási keretnek. Lambert úr, szeretném, hogyha inkább elolvasná a szövegeket, és nem polemizálna mm, teljesen helytelen módon. Hogyha elolvassa, hogy pontosan milyen változásokat vezettek be a szövegbe, akkor láthatná, hogy koherensebb és hatékonyabbá teszik ezek a módosítások a szabályozást. Egyébként azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a értékpapír finanszírozás témáját már a pénzügyi tranzakciós irányelv lefedi, és nem kell az árakat itt meghatározni. A MIFID szabályozás rendkívül fontos az Európai Unió pénzügyi architektúrája szempontjából, és annak az egységes szabályozkönyvnek a kialakítása szempontjából is, amire szükség van, hogy valóban működhessen az áruk és szolgáltatások, valamint a tőke egységes piaca Európában. Ezért mi is hangsúlyozzuk a bizottság számára, hogy a második szintű szabályozás minél előbb be kell vezetni, teljes jogi keretet kell biztosítani, és 2018. január 1-től ez hatályba kell, hogy lépjen. mint képviselő. Köszönöm szépen. A ma előttünk lévő szöveg egy szükséges beavatkozást jelent az értékpapírpiacokba és azok működésébe. Támogatjuk ezt a dokumentumot. Úgy gondoljuk, nagyon fontos, hogy a magas fordulatszámon történő kereskedéssel szemben tegyünk valamit, hiszen az destabilizálta a piacokat. Az algoritmikus kereskedés ellen is, kereskedés terén is tennünk kell valamit. Emellett azt láthatjuk, hogy az élelmiszerekkel is spekulálnak, az árualapú származtatott termékek kapcsán problémák keletkeznek, mindez katasztrofális kihatásokkal van, különösen külföldön és a fejlődő országokban. Jó, hogy most szabályozzuk ezeket a területeket, jónak tartom a dokumentumot, amelyről ma beszélünk. Fontos, hogy az értékpapírpiaci kereskedést felszabályok alapján bonyolítsuk le. a Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy közel tíz évvel a pénzügyi válságot, válság után most már végre fel kell hagynunk azzal, hogy a problémákat csak úgy elfogadjuk, és nem teszünk ellene semmit. Hallhattuk ma a biztos úr véleményét, aki azt mondja, hogy a jelenlegi helyzetnek azért van valamilyen jogos háttere, de azt látjuk, hogy tíz éve nem történik változás, hatalmas összegek cserélnek gazdát a piacokon, megfelelő szabályozásra van szükség. Azt látjuk, hogy kettős mércét használnak egyesek, mondván, hogy hát nincs is semmi gond, és aztán a végén megint csak azt látjuk, hogy a polgároknak kell megfizetniük a visszaélések árát. A piacokon továbbra sem változik semmi, továbbra is kivételt élveznek bizonyos piaci szereplők, itt tenni kell valamit, szabályozásra van szükség. Persze, hogy a pénzpiacok nem helyeslik a politikánkat, de szerintem itt az ideje, hogy most már ne kapaszkodjunk kifogás, kifogásokba, és vissza kell állítani polgárok bizalmát az európai projektbe. A MIFID irányelv a bankokat abban hivatott megakadályozni, hogy ne adhassanak el bárkinek aktíváik rovására ez az irányelv most elhalasztódik 2018. január 1-ig, vagyis 10 évvel a pénzügyi válság után ott tartunk, hogy elhalasztunk egy irányelvet. Ezzel a bankok hitelessége nem fog helyreállni, a rossz szabályozás miatti bizalomhiány sem fog megszűnni, sokkal hatékonyabb szabályozásra lett volna és lenne szükség, és nem további elhalasztásokra. vagy pedig ne tegyünk betarthatatlan ígéreteket, ha nem tudunk szembeszállni a rabló gazdálkodással. Gyönyörű elvi nyilatkozatokat adunk ki, főleg a liberálisok szeretik ezt, de a spekuláció folytatódik. Tom képviselő. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsedujoči. Žal mi je... Köszönöm szépen elnök úr a szót sajnálatosnak tartom, hogy az irányelvet jövőre sem valósítjuk meg, ahogy azt terveztük, de egyetértek azzal, hogyha ezzel ö, jobban tudjuk a fogyasztók védelmét garantálni, akkor védhető az elhalasztás. A pénzügyi válság sok mindenre megtanított minket, sok ö, gyenge pontot feltártunk a gazdasági rendszerekben. Ezek a gyenge pontok most szépen lassan megszűnőben vannak. Örülök annak, hogy a kereskedelmi korlátozásokat megszüntöttük, és az igazságtalan gyakorlatok körét is visszaszorítottuk. Ezáltal jobb lett a fogyasztók védelme, a hatékonyság. Ebbe az irányba kell tovább menni, jobb kereskedelmi struktúrákra lesz szükség, és több és jobb ellenőrzésre, és az ellenőrző hatóságok kompetenciáinak kibővítésére. mind, de intézkedésre fogyasztókat kell, hogy szolgáljam. És persze csak a nemzeti hatóságokkal való adatcsere révén megvalósítható csak mindez. És a konklúzióm Annyi, hogy támogatom a javaslat. Honorevole képviselő. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt előadó. Nagyon fontos, hogy a parlament és a tanács megállapodásra tudott jutni az irányelvvel kapcsolatban. A MIFID 2 és a MIFIR a két legfontosabb jogi jogalkotási csomag, amire szükség van a pénzügyi tranzakciók szabályozására a válságot követően. A befektetők esetében átláthatóságot kell biztosítani, és kezelni kell a spekulációt. Pontosan ezért akarunk itt új szabályokat bevezetni. Ugyanakkor sajnálatos, hogy az IT, az informatikai infrastruktúra felállítása miatt egy évvel el kell halasztani a MIFID-et és a MIFIR-t. Ahogy már elhangzott, én is elmondanám, hogy a bizottság ezt ne Bianco cseknek vegye, azt várom, hogy rendszeresen beszámol az előrehaladásról a bizottság 2018-es új hatáig, és nagyon mélységesen sajnálatosnak tartanánk, hogyha 2018-ra sem sikerülne bevezetni és hatályba léptetni ezeket a szabályokat, és a újabb késedelmet szenvedne ez az rendelkezés. Figyelembe kell venni, hogy milyen aggályokat hangsúlyozott a parlament, főleg az új áru derivatívák kereskedelme szempontjából. A pénzügyi kereskedők az árupiacon föl, elérik azt, hogy megemelkedjen az üzemanyag ára és az élelmiszer ára, és mindezt az állampolgárok fizetik meg ennek a költségét. A bizottság részletesen be kell, hogy számoljon az új rendszerről, és nem szabad, hogy felhigítsa azt az ambiciózus megállapodást, amit az első szinten sikerült elérnünk. Kelly képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy egyetértek a biztos úrral abban, hogy a csomag hatályba léptetését 2018. január 3-áig el kell halasztani, hiszen jobb pontosan, megfelelően elvégezni a dolgokat, ahelyett, hogy elkapkodnánk a szabályozás végrehajtását. Az Európai Unió még mindig lábadozik a hatalmas globális recesszió utáni időszakban. Üdvözlöm a jól működő pénzpiacokra vonatkozó szabályozás elfogadását. Mindenképpen szükség van egy ilyen szabályozásra, hogy újra visszatérhessünk a növekedési pályára. A piacokat azonban megfelelően szabályozni kell, hiszen más különben káros hatással lehet azok működése a gazdaság egészére. Megfelelő védelemben kell részesíteni a befektetőket, de az összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályokra is régóta vártuk már ezen szabályokat, és most mielőbb végre kell azokat hajtani a biztonság érdekében. Remélhetőleg az előttünk lévő csomag ellehetetleníti majd a jövőben a visszaéléseket, és azt, hogy a személyes érdekek felülbírálják a fogyasztók és a polgárok védelmét. A csomag nagyon fontos szerepet játszik majd a gazdaság stabilizálásában, és remélhetőleg segít annak elkerülésében, hogy újabb buborékok alakuljanak ki, amelyek aztán recesszióba taszítanak bennünket. Köszönöm. Köszönöm, Kelly képviselő, Szent képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. Az a szöveg, amiről most folytatjuk a vitát, egy komplex szabályozásról szól, és meg kell, hogy feleljen a pénzügyi piac szabályozásának Európában, de máshol is lehetőséget ad arra, hogy a pénzügyi szolgáltatási szektorral kapcsolatos kérdéseket végig gondoljuk. A LuxLeaks és a Panama papírok közététele is megerősíti azt, hogy az adóelkerülés, az agresszív adókezelés, a pénzmosás jelentősen elterjedt gyakorlatok. El számot adhatok el, hogy legyenek a bankok, és nem szabad megengedni, hogy adóparadicsomok lehetőségeit kihasználják. A globalizált gazdasági rendszer, amiben most élünk, és azok az erős pénzügyi szolgálatok, amelyekre szükség van, hogy megfelelően tudjuk kezelni ezeket a kérdéseket. Nem szabad a hibákat újra elkövetni. A pénzügyi szolgáltatások a mai és a jövőbeni igényeknek kell, hogy megfeleljenek. És ehhez új szabályokra van szükség, terjeszteni kell a jó gyakorlatokat a pénzügyi szolgáltatások területén, a legmagasabb etikai és szociális elvárásokat kell, hogy hangsúlyozzuk. Köszönöm. Kocolino képviselő. Amilyen a mai helyzet, annak alapján valójában az január 3-as határidőt sem fogjuk tudni elérni. Föl kell állítani az infrastruktúrát, átláthatóbb, hatékonyabb adatokat kell begyűjteni az ESMA és a nemzeti hatóságok szintjén is. Prudensebbek kell, hogy legyünk. Amikor reformokat vezetünk be, amelyek ilyen szintűek, ugyanakkor hihető és biztos ütemtervet nem állítunk föl, az elfogadhatatlan az átállási időszakra szükséges intézkedésekről sem beszéltünk meg. És így gyakorlatilag a befektetőket támogatjuk, a fogyasztókat kell, hogy támogassuk ugyanakkor, illetve azokat, akik megtakarításokkal rendelkeznek. Azonnal el kell, hogy érjük, hogy átláthatóbbak legyenek a pénzügyi piacok. Nem mondhatunk le az ambiciózus céljainkról a mostani mandátum során, és nem szabad ezeket föladnunk. Az egyéves halasztás az nem egy engedmény, hanem egy olyan igény, amit nem szabad, hogy elvesztegessenek az intézmények. Morel képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr a pénzügyi piacok szabályozása most már feltétlenül szükséges, mert minden európai polgárt érint a dolog, mindenkit érintett valamilyen módon a válság 2008 óta, és sajnos nem hoztunk elég jó intézkedést, amelyeket hoztunk, azok nagyon bonyolultak. Én támogatom a jelentés mondani valóját, de kiemelném benne, hogy nem szabad a bizottságnak hagyni, hogy megint elhúzza az intézkedések meghozását. Ezek most már botrányos helyzeteket eredményeznek, ezek a nem szabályozások, főleg az piacon. És végül még annyit, hogy amikor becsukunk egy kaput, mindig kinyitnak egy másikat. A szociáldemokraták ö, ö, a liberalizációt nem ellenzik, de a vakliberalizációt igen, Elvileg az Európai Unió egységes belső tőkepiac, ezzel szemben föl kell lépni. A spontán felszólások keretében Denanó képviselője a szó először. Köszönöm, elnök úr. A fogyasztóvédelem a befektetővédelem, az állampolgárok védelme, a biztonság visszaszerz, a bizalom visszaszerzése, a spekuláció elleni harc, a pénzügyi tranzakciók átláthatóságának a biztosítása, ezek mind nagyon dicséretes célok. A 2018-as válság megmutatta, hogy a pénzügyi rendszerünk milyen kockázatokkal rendelkezik, és hogy ez a valós gazdaságot károsítja a valós gazdasághoz nincs is köze a spekulációnak. Hogyan engedhette meg ezt Európa? És hatékony jogalkotásra van szükség, ami megakadályozza az ilyen spekulációt, és visszaszerzi az európai polgárok bizalmát. Azt mondjuk, hogy az ördög a részletekben rejlik. Ha jól értem, akkor ez a plusz egy év rendelkezésünkre fog állni, hogy kidolgozzuk a részleteket, és hogy megelőzzük azt, hogy újabb pénzügyi válság következhessen be. Marias képviselő. Grazie, signor Presidente. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a szabályaink sikere attól függ majd, hogy milyen jól működik a jelentéstételi rendszer. Úgy gondolom, hogy az Európai Értékpapírpiaci Hatóságnak és a nemzeti hatóságoknak egy olyan referencia adatrendszert kell majd működtetniük, amely könnyen biztosíthatóvá teszi azt, hogy a hatóságok jól együtt tudjanak működni egymással. El kell kerülni a visszaéléseket a piacokon. Úgy gondolom, hogy megfelelő szabályokra van szükség a különböző pénzpiaci szereplők engedélyeztetésére vonatkozólag. A jelentéstételi adatok, illetve referencia adatok begyűjtésének az infrastruktúrája még nem létezik, remélhetőleg ezt sikerül mielőbb létrehozni. Köszönöm szépen, elnök úr! A pénzügyi piacokon még nagyon sok a kockázat jelenleg is. De a piacok manipulációja alapjaiban ássa alá a beruházásokat, és itt komolyan felmerül a felelősség kérdése. Ha az adatok jelentése a kérdés, akkor olyan rendszert kell kitalálni, amely en a bankok, amelyek általában nagy és hálózatokkal rendelkező szervezetek, képesek, ö, nem képesek többé a saját kormányaikkal szembe menni, hiszen jelenleg, mint ezt Görögországban is látjuk, a bankok erősebbek, mint a kormányok. És az érték papírpiacot sokkal erősebb állami szabályozás alá kéne vetni, a büntetések, szankciók sorát kéne alkalmazni, és le kéne csapni ezekre a manipulátorokra. Hill biztos úrnak adom meg a szót. Elnök úr, köszönöm szépen. Először is szeretnék elmondani valamit a jó szabályozásról, a jó szabályozás alapelveiről. Jellemzője a jó szabályozásnak, hogy realisztikus, valósan végrehajtható határidőket határozunk meg. Én nem szeretem a határidőket őszintén szólva, nagyon örülök az elmondottaknak a képviselők részéről, és támogatom azt, ami elhangzott. Köszönöm az érveket, amelyek alátámasztják a határidő elhalasztásának szükségességét, úgy gondolom, ez a megfelelő irány, ez a megfelelő lépés, de mindenképpen biztosítanunk kell azt a jövőben, hogy a meghatározott határidőket be is tartsuk. Tehát realisztikusan kell azokat meghatározni, és oly módon, hogy azokat végre is tudjuk hajtani. Azon dolgozunk, hogy a kettes szintű intézkedéseket már júniusban elfogadhassuk. A megmaradó szabályokat is, a fennmaradó szabályokat is igyekszünk mielőbb elfogadni. Sok esetben olyan ügyekről, olyan problémákról van szó, amelyekre a parlament felhívta a figyelmet több ízben is. Megvizsgáljuk ezért a különböző piacokra vonatkozó átláthatósági követelményeket. A parlament nagyobb óvatosságra intett, és úgy gondoljuk, hogy ez jogos. Ami a pozíció küszöbértékeket illeti, a mezőgazdasági termékek esetében a pozíció limiteket szeretnénk úgy kialakítani, hogy azok jobban igazodjanak a likvid piacokhoz és a nem likvid piacokhoz is. Úgy értékeljük, hogy a parlament szeretné a spekuláció szintjét a lehető legalacsonyabbra csökkenteni bizonyos piacok esetében. Egy át, dolgozott felülvizsgálati javaslatot készítettünk, amelynek köszönhetően a pozíció rendszer, a limit rendszer jobban igazodik majd az adott piacok jellegéhez. A rendszer így a szélsőséges ármozgásokat is kezelni tudja, miközben megmarad a likviditás ezeken a piacokon. Szeretnénk azt is biztosítani, hogy megfelelő legyen a szabályok hatája azon vállalkozások esetében is, amelyek nem tanúsítanak felelőtlen magatartást, ami pedig a kettes szintű intézkedések végrehajtására vonatkozó kérdést illeti, az a szándékom, hogy mielőbb megtörténjen ez. Teljes mértékben elismerem, hogy nem szabad korlátlan mozgásteret biztosítani az ezma számára, és persze gondoskodom majd arról, hogy folyamatosan tájékoztassák a munkatársaim a tárgyalócsoportot az, az előrelépésekről. Köszönöm, biztos úr. Most az előadói Felber a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák, mindenkinek köszönöm. Aki részt vett a vitában, néhány dolgot leszeretnék szögezni először is előadóként én soha nem szavaztam volna meg a, a halasztást, hogyha csak a pénzügyi piac követelte volna ezt. Ha valaki azt mondja, hogy itt a lobbistákat követjük, akkor magát és a közvéleményt is becsapja. Itt az a lényeg, hogy a technikai infrastruktúra hiánya miatt megvalósíthatatlan az, hogy a nemzeti hatóságokkal saját feladatokat ellássák, ezt szeretnénk lehetővé tenni. A két mindjárt megszavazandó jelentésben nem arról van szó, hogy a limitrendszert meg kéne szüntetni. Ez egy norma, amelyről lehet persze vitatkozni, vitatkozunk is, de itt a parlament egyértelműen arról tesz nyilatkozatot, hogy ezt alkalmazni kell, de a jelenlegi szavazás nem erről szól. Harmadsorban az általunk megfogalmazott gondolatok egyike sem a pénzügyi piaci szereplő követelésére fogalmazódott meg, hanem azért, mert én és az árnyék előadók minden hónapban azt láttuk, amikor az eszmával és a bizottsággal összeültünk, hogy még nagyon sok technikai kérdést kell megoldani, és ezek megoldása az ESMA és a bizottság meglátása szerint csak akkor lehetséges, nem azért, mert az irányelv nem létezik, hanem mert a technikai feltételek nem alakultak még ki. Utolsó gondolatom, a prospektus irányelvben a MIFID-et módosítani fogják, és akkor végül nem kell majd a prospekt irányába betenni ezeket a szabályokat. Tehát nem a pénzügyi lobby kívánságát teljesítjük, hanem egyszerűen a jobb szabályozás elvének felelünk meg, és visszautasítom azt, hogy újabb kiskapukat akarunk teremteni, ennek az ellenkezője a cél. Köszönöm szépen azoknak, akik konstruktívan együttműködtek velem, ez biztató a jövő szempontjából. Köszönöm, Ferber képviselő. Köszönet mindenkinek a megértésért.